Megnyitom a mai ülésünket. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Üdvözlöm a Költségvetési Szakbizottság tagjait is, akik jelen lehetnek a mai ülésünkön. A pénzügyi szabályokra vonatkozó napirendi pontunk tárgyalása során. Mindenki megkapta a napi rendet, ha senkinek nincs ellenvetése elfogadottnak tekintjük, az elnök közleményei alatt figyelmükbe ajánlom a kont News nevű kiadványunkat, és a webstreamingnek hála, az interneten is követhető az ülésünk, biztos vagyok benne, hogy sokan hallgatnak majd bennünket. Lesz egy fontos napi rendi pontunk az olasz hatóságok részvételével, nagyon örülök, hogy ez létrejöhetett, ez lesz majd a négyes napi rendi pont, a hármas napi rendi pontnál én vagyok az illetékes jelentéstevő a kont részéről. Ashworth kollégának sajnos egy másik elfoglaltsága van, nem tud itt lenni. A két legutóbbi háromoldalú egyeztetésről számolnék be a november 7-i 8-ai ülésről 8 órán keresztül tárgyaltunk. A 176-tól a 228-as cikkig terjed részt beszéltük meg. Előzetesen megállapodtunk a következő cikkekről. 179, Usual Cost Accounting Practices, 180-as cikk, itt a támogatható pontokról van szó, de még nyitott néhány kérdés, például az önkéntesek munkaterhelése. A 181-es cikk, Affiliated Entities, itt sikerült megállapodni. Aztán megállapodtunk a 182-es cikkről, sikerült megállapodnunk a 185-ös, 186-os cikkekről, itt egy kumulációs tilalmat állapítottunk meg, valamint a, a kettős finanszírozás és a visszaható jelleg tilalmát. 100 8788, ezekről sikerült megállapodni, aztán megállapodtunk a támogatható költségekről, a támogatási megállapodásról, megállapodtunk, a 200-as cikken belül sikerült a részletekben megállapodni, ami a különböző díjakat, pénznyere, illetve díjakat illeti, ezek olyan új eszközök, amelyek révén az Európai Unió tényleges költségek felszámolása nélkül egy összeget oda tud ítélni. A 203-as cikkről megállapodtunk a pénzügyi eszközökről, valamint az EU kötelezettségeiről, 209-210-ről is megállapodtunk, 211-212 költségvetési garanciák, 214-től 226-ig, az európai politikai pártokról is tárgyaltunk, a 315-től a 319-es rész 319-ig terjedő részről megállapodtunk, nem sikerült megállapodni az ex post ellenőrzésekről az általányok esetében, a maximális társfinanszírozási részről, az átláthatósági szabályokról, a pénzügyi eszközöknél még mindig nagyon nagy az eltérés a különböző alapok kérdésében, a pénzügyi eszközök kérdésében, a ö, különböző ö, alapok és ö, közzétételi szabályok esetében. További három oldalú egyeztetéseket terveztünk az év végéig, öt lesz, november 20, november 29, november, december 6, és így tovább, tehát összesen öt ülés lesz még. A szakbizottsági ülésekben a háromoldalú egyeztetéseket sikerült nagy, nagyjából lezárni, és megállapodtunk abban, hogy az agrár részt kivesszük az omnibusból, mert ennek nincs közvetlen kihatása a költségvetésre, és megpróbálunk majd előbbre vinni az eljárást. Tisztázni kell a kérdést, hogy az agrár részt kivegyük-e, azért, hogy az Omnibus szabályozás végül január 1 hatályba léphessen. A TRAN, ITRE, EMP részeket nem vehetjük ki, a regit sem hagyhatjuk ki, mert nagymértékben kapcsolódnak ezek a témák olyan területekhez, ahol a Költségvetési és Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak van illetékessége. Ennyit szeretem volna elmondani, van-e kérdés? Rübi kolléga, tessék. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen ezt a beszámolót. Jelen pillanatban nagyon sok projektünk van, az egyik ilyen az afrikai alap. Itt különböző projekteket akarunk megvalósítani, és a fenntartható fejlesztési célok lennének az orientációs pont. A mezőgazdaságra vonatkozik az SDG 6, aztán van egy, ami a tiszta vízre, és van egy, ami a megújuló energiára vonatkozik. Mi a projektekhez ehhez akarjuk igazítani. Hogyha egy projekt lezárul, akkor azonban az architektúra, a projekt maga és a karbantartás nem passzol össze. Nem lehetne ezt a három dolgot külön kezelni. Például egy energiatermelésre létrehozott létesítmény infrastruktúráját, architektúráját egy valaki intézze, a fenntartást, a kezelést pedig valaki más, hogy ez 20-30 évig megfelelően működjön. Eddig nagyon sok hiba fordult elő, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban is. Megnéztem sok ilyen projektet, sokszor a projekt lezárta után már nem működött az adott létesítmény túl sokáig. A legfontosabb az, hogy az ilyen projektek esetében a létesítmények, a berendezések karbantartását is figyelembe vegyük. Máskülönben sok pénzt költünk el, és végül mégsem érjük el, ugyan, érjük el a kívánt célt. A válasz, hogy igen, de meg kell nézni azokat a szabályokat, amelyek az egyes alapokra vonatkoznak. Szeretném azt kérni, hogy pontosítsuk, melyik konkrét alapról van szó, és akkor az észszerűségnek az észszerűséget követve nyilvánvalóan meg lehetne nézni, hogy mit, le, mit tudunk itt tenni. A költségvetési szabályozásban az van lefektetve, hogy a beruházások egy másik kiírási eljárás alá tartoznak, mint a karbantartás, de lehet egy közös kiírást is tenni, mert akkor biztosíthatjuk, hogy az adott befektetés hosszú távon gyümölcsöző lesz. Számomra ez nem okoz gondot. Nem is értem pontosan, hogy mi a probléma. De hogyha megkapom a vonatkozó információkat a részletekről, akkor talán tudok segíteni. Nagy, sok szeretettel üdvözlöm a Költségvetési Szakbizottság elnökét is. Beszámoltam röviden, hogy öt további háromoldalú egyeztetés várható még az év végéig. Vannak kollégák, akik legutóbb nem tudtak jelen lenni, hát lesz még lehetőség. Celler kolléga kért szót. Én úgy tudom, és hát én is foglalkoztam EU-s alapok végrehajtásával, hogy az Európai Unió ösztönzőket teremt, elősegíti a beruházásokat, támogatja azokat, de aztán a beruházások utó életéért a kedvezményezett maga felel. Ezt már nem Európai Uniós pénzekből fedezik. Paul Rubik persze jogosan mondja, hogy bizonyos projektek keretében létrehozunk bizonyos létesítményeket, de ezeket aztán nem működtetik tovább, mert nincs elég képzett szakember, nincs meg a szándék, nincs meg a pénz, ami ehhez szükséges lenne. És aztán így a jó szándék mégsem vezet a kívánt eredményhez. A múlt héten például találkoztam több afrikai ország belé civil társadalmi szereplővel, képviselővel. Valettában azt ígérték neki két évvel ezelőtt, hogy lesz egy afrikai beruházási alap. És most legutóbb tőlem kérdezték, hogy ez a beruházási alap mikor indul el? és mikor tud kézzelfoghatóan tenni valamit azért, ez az alap, hogy az országukban javuljon a helyzet, de én nem tudtam erre a kérdésre válaszolni, mert ezek az alapok, ezeket az alapokat nem mi kezeljük, hanem más hatáskörébe tartozik ezeknek az alapoknak a kezelése. Elnök? Hát én azt javasolnám, hogy bilaterálisan járjunk utána ennek a problémának, Szerintem a, szerintem a fenntarthatóság terén javítani kell az eredményességünkön, de hát, hogy a projektek, létrehozzuk a projektet, és utána az elkövetkezendő tíz évben még mi felelünk a karbantartásért, akkor semmire sem jutunk végül. Ha más nem kér szót, akkor a hármas napi rendi pont végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen mindenkinek, és kezdődik a négyes napi rendi pont. Az olaszországi csalás elleni tevékenység Üdvözlöm Verola miniszter urat, szeretettel üdvözlöm Önt, miniszter úr, nagyon örülök, hogy itt van. Ön vezeti a technikai titki, titkárságot egy miniszterközi szakbizottságban, amely szakbizottság európai ügyekkel foglalkozik. Toszki urat várjuk még, aki a Guardia de Finance vezetője, és várjuk még Francesco Attardi vezérőrnagyot, szintén a Guardia di Finanzától. A két urat még nem láttam a teremben. Verola úr, itt van, azt láttam, üdvözlöm önt. Nagyon örülök, hogy itt van, akkor ön lesz az első. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm Először is azt, hogy meghívtak ide, és hogy lehetőségem van arra, hogy az olasz pénzügyőrség nevében és az olasz AFKO nevében a csalás ellenes tevékenységünkről beszámolni, az olaszországi helyzetről beszámolni. Először is szeretném az államtitkár úrnak, Sandro, Sandro Gózinak tolmácsolni a az üdvözletét. Sajnos ma este nem tudott eljönni, politikai események félbeszakították az útját, és Rómába kellett maradjon. Köszönöm szépen, hogy meghívott ön bennünket, és köszönöm az egész szakbizottságnak és a parlamenti képviselőknek ezt a mostani lehetőséget. Tudom, hogy Toszki tábornok és Attardi tábornok más parlamenti képviselő, más parlamenti munkában is részt vettek, de már itt vannak, nagyon közel vannak, nem sokára ideérnek a terembe. Úgyhogy én egy két-három percben szeretném először nagyon röviden ismertetni a mai prezentációnk tartalmát, és azt, hogy milyen szellem hatja át az egészet, illetve a kormányt és az olasz pénzügyőrség munkáját mi hatja át. Mit szeretnénk elmondani, megosztani önökkel itt Strasbourgban, európai parlamenti szinten a munkánkkal kapcsolatban, és hogy milyen tevékenységet folytattunk Olaszországban. Nos, ebben a nagyon rövid prezentációban szeretnénk majd arról beszélni, hogy hogyan néz ki a csalás ellenes olasz koordinációs szolgálat, amelynek a munkáját majd részletesebben is be fogjuk mutatni, nem csak a tevékenységét, hanem azt is, hogy milyen módon épül fel a szervezete. Ezen kívül szeretnénk a csalás ellenes tevékenységről röviden beszámolni, és itt egyébként egy publikációt is be tudok mutatni majd ezzel kapcsolatban, ahol konkrét esetekre lebontva láthatjuk részletesen a munkánkat. Attárdi úr fogja majd részletesen ismertetni a munkánknak a lényegét, azt, hogy milyen tevékenységeket folytatunk koordinációs, csalás ellenes koordinációs szinten. Én viszont néhány koncepciót szeretnék bemutatni általános értelemben. Az első arra vonatkozik, hogy hogyan is néz ki a mi nemzeti stratégiánk. Mint ahogyan ön is nagyon jól tudja, minden bizonyal a csalás ellenes tevékenység és az európai intézmények, illetve az európai költségvetés pénzügyi és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme közös kompetenciába tartozik, nemzeti, illetve európai kompetenciába közösen. Ugyanakkor a nemzeti egységek nagyon magukénak érzik ezt a feladatot, számukra rendkívül fontos ez, nagyon fontosnak gondolják azt, hogy ne csak Brüsszelből és Strasbourgból mm, harcoljunk az illegális tevékenység ellen, az Európai Unió pénzügyi érdekeit védendő, hanem transnacionális szinten és nemzeti szinten is meg tudjuk tenni ezt. Annak érdekében, hogy ez a harc hatékony legyen, ehhez nemzeti hatóságokra van szükség, és nagy motivációra, és helyi szinten jó struktúrákra. Ezen kívül az is rendkívül fontos, hogy a nemzeti hatóságok egymással is együttműködjenek, ez azért is van így, mert ezek a fajta bűnözői tevékenységek nagyon gyakran transnacionális jellegűek. Ezért fontos tehát az, hogy nagyon erős legyen a koordináció a tagállamok között, és ugyanakkor motiválni kell a nemzeti hatóságokat, és erre a tevékenységre kell ráirányítani az ő figyelmüket. Ugyanakkor még most is láthatjuk, hogy nagyon nagy különbségek mutatkoznak abban, hogy a különböző tagállamokban, az Európai Unió szintjén mennyire veszik komolyan mindezt. Én azt gondolom, hogy nekünk minden erőnket mobilizálnunk kell minden tagállamban és az európai intézményekben is, hogy ezt a közös célt meg tudjuk valósítani. Mi úgy gondoljuk, hogy Olaszország, és ezért is jöttünk ma ide, nagyon jó eredményeket ért el Aztán majd Áttárdi úrnak fogom megadni a szót, és ő fogja ezeket az eredményeket konkrétan bemutatni. Én most konkrétan csak egy példát említenék, amely azért nagyon fontos hatással volt. Ez pedig egy drasztikus csökkentése volt a csalásoknak, illetve a szabálytalanságokra vonatkozó összegek nagy mértékben csökkentek Olaszországban. 62 százalékot tett ki ez az, ez az arány 2015-ben, illetve hogy 2015 óta 62 százalékkal tudtuk csökkenteni a szabálytalanságokat, illetve a csalási eseteket. Természetesen vannak itt azért hiba százalékok is, ugye itt technikai kifejezésekről van szó a strukturális alapok esetében, azért én azt gondolom, hogy ez eléggé optimálisnak mondható ezt az Olaf is alátámasztotta. Ezért szerettem volna megköszönni a mi csalás ellenes egységünk munkáját is, amely az Európai Tanácsban dolgozik. Egy másik terület, amit szerettem volna mindenképpen megemlíteni ma, az a az európai kérdésekre vonatkozik. Erről majd Toszki és Attárdi urak fognak sokkal részletesebben beszélni a mai este során. Ugyanakkor szeretném jelezni azt, hogy európai szinten is milyen fontos munkát végeztünk, annak érdekében, hogy elkötelezettebb munkát végezzünk európai szinten ebben a szektorban. Ezt úgy tettük meg, hogy a különböző európai intézményeket bevontuk ebbe a folyamatba, egy sokkal erőteljesebb együttműködést kívántunk kialakítani a, a különböző hatóságok között nemzeti szinten, és ehhez administratív együttműködési projekteket valósítottunk meg, majd erről is egyébként részletesebben beszél Áttárdi úr. Ezeknek a tevékenységeknek a tagállamokban nagyon jó visszhangja volt, partnerségi viszonyt tudtunk kialakítani, és együtt tudtunk működni a tagjelölt országok hatóságaival is. Ez a tevékenység aztán tovább erősödött a partnerségi viszonyok kialakításán keresztül, más csalásellenes koordinációs egységekkel, valamint az előcsatlakozási fázisban lévő országok illetékes hatóságaival. Itt az információcsere fontosságára hívnám fel a figyelmet, amelynek szintén nagyon nagy hatása volt, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból azok a hatóságok, amelyekkel együtt működtünk, nagyon jó visszhangot, visszhangról számoltak be. Ezt mind nagyon röviden szerettem volna elmondani, mert majd Toszki úr is beszél erről. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nemzeti szinten milyen nagy eredményeket értünk el, főként a megelőzés fázisában, de azért az utófázisban is. A megelőzés rendkívül fontos számunkra. Ez azért is van így, mert az évek során rájöttünk arra, hogy ebben a szektorban is nagyon fontos az, hogy nagy meggyőződéssel dolgozzunk a szabálysértések megakadályozása, illetve felgöngyörítése területén, bár ez utóbbi, ez mindig nehezebb. Sokkal nehezebb egyébként, ha már megtörtént a csalás, visszaszerezni az adott összegeket. Ezt gyakorlati okoknál fogva is mondom. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzés. Ugyanakkor nagyon fontos a közigazgatás regionális szintű közigazgatásban végzett képzési rendszerünk. Olaszországban a régiók rendkívül fontos szerepet töltenek be az európai alapok elosztásában, felhasználásában, főként a kohéziós politikára gondolok, vagy akár a mezőgazdasági politikára is. Ezért nagyon fontos az, hogy a közigazgatás különböző szintjein végezzünk képzéseket. És végül pedig az informatizáció területén is nagy erőfeszítések történtek, adatgyűjtés területén például, mert ebben a szektorban a pénzügyi tevékenység rendkívül komplex és nagyon nehéz, nehezen nyomon követhető, hiszen ilyen összefonódások vannak nemzetközi szinten is, és ezért rendkívül fontos az, hogy megfelelő adatokkal rendelkezünk, amelyeket aztán majd a nemzeti hatóságok össze tudnak egymással hatós, hasonlítani, és ebből le tudnak vonni következtetéseket. És egy utolsó gondolat a prezentáció végén, Itt nem egy egyedülálló tevékenységről van szó, hanem sok-sok prioritás közé illeszkedik mindez be, amelyeket az olasz kormány fontosnak gondolt. Az elmúlt évek során megpróbáltuk a csalás ellenes tevékenységünket megerősíteni, és ugyanakkor a szabálysértés területén is előre léptünk, és ezzel meg tudtuk felezni az olaszországi esetek számát. Nagyon sok erőfeszítésünk volt az állami támogatások kapcsán is. Ugye itt a versenyrogra utalnék, az ezzel kapcsolatos szabálysértésekre. Ez nagyon fontos a koherencia biztosítása szempontjából is, de általában a jogszerűség betartása szempontjából. Azért is tettük ezt meg, mert úgy gondoljuk, hogy a hatóságok akkor lehetnek sikeresek, és akkor kérhet egy ország valamit az európai intézményektől, hogyha koherensen végrehajtja a rávonatkozó kötelezettségeket. De emellett azért is tettük ezt meg, mert prioritásaink közé tartozik az, hogy a jogállamiság olyan alap Mm, kérdés, amely nélkül nem lehet az európai mm, szerke, Európa szerkezetét fenntartani, hogyha nem tudjuk biztosítani a jogszerűséget és a jogállamiságot minden szinten, akkor az Európai Unió működését veszélyeztetjük. Ezért gondoljuk fontosnak azt, hogy a csalás ellenes tevékenységben, épp úgy, mint a hiba vagy a szabálysértések területén nagy erőfeszítéseket tegyünk, éppen úgy, mint az európai szintű a jogállamiság megvalósítása terén. Tulajdonképpen itt ugyanarról van szó, vagy ugyanannak az éremnek a két oldaláról. Az Európai Unió egy integrációs projekt, és gyakorlatilag a jogállamiságon alapszik. Emellett visszautasítjuk az európai alapok, vagy az európai forrásokkal való visszaéléseket, és ezért fontos uniós szinten védeni a jogszerűséget. Itt le is zárnám a mondani valómat, és köszönöm szépen önnek és az összes jelenlévő hatóságnak, illetve Toszki vezér őrnagynak és Áttárdi úrnak is, hogy itt vannak, azt gondolom, hogy ők kiváló munkát végeznek ezen a területen, és mi nekünk fontos az, hogy itt a szakbizottság előtt is beszámolhatnak a munkájukról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nagyon örül annak, hogy az olasz kormány nagyon megbízhatóan működött együtt a csalás elleni területen. Ezt nem minden európai államról lehet elmondani. Ráadásul az európai ügyész ügyét is, projektjét is támogatták. Olaszországgal sokkal jobb eredményeket tudunk elérni, mint sok más tagállammal. Ezt ezért köszönettel tartozunk. Nem tudom, hogy vezérőnögy úr, önnel folytatjuk? Tessék, parancsoljon. Buonasera a tutti, onorevoli parlamentari. Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt képviselők! Francesco Tardi vagyok, az miniszterek tanácsának mellett, mellé rendelt pénzügyi egységnek a vezetője. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és itt beszámolhatok a mi munkánkról. És nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. Külön köszönetet szeretnék mondani Nikola Verola miniszter úrnak is, aki az Európai Ügyek államtitkárságán dolgozik, és Diana Gótinak is, aki szintén az Európai Ügyek osztályán van. Én a, az olasz pénzügyőrségnél dolgozom, és a jognak megfelelően a csalás ellenes területtől tartozik alánk. 1992. februárjában alapítottak bennünket, és aztán a miniszterelnöki hivatal 2000, alá tartozunk 2012. decembere óta. Maximális vagy legmagasabb szinten az összes kompetens hatóság hozzánk tartozik, mind az európai alapokkal foglalkozó a terület, mind pedig az ellenőrzési terület hozzánk tartozik. A mi egységünk koordinációval foglalkozik a különböző nemzeti és regionális hatóságok között. Az összes csalás ellenes terület összehangolása a feladatunk, a közös agrárpolitika és a strukturális alapok is alánk tartoznak. Tehát mint olyan, azt gondolom, hogy nagyon jól ismerjük az illegális tevékenységeket, és a megelőzés területén is előre tudunk lépni. Nem olyan régen a mi egységünk, bizottságunk egy központi csalás ellenes koordinációs egységé is vált. Ezt a 883 per 2013-as rendelet hármas cikke alapján tesszük meg. Ez egyébként egy európai parlamenti jogszabály, amely arra kötelezi az összes tagállamot, hogy csalás ellenes koordinációt valósítson meg egy együttműködési céllal, információcserés céljal, és az olaffal való műveleti együttműködés céljából. Ehhez még hozzátenném azt is, hogy a hármas cikkben egyébként egy olasz javaslat ölt testet, amelyet 2008-ban mi javasoltunk az Olaffal való együttműködésünk kapcsán. Azt kértük akkor, hogy az összes tagállamban hozzanak létre egy csalás ellenes központi egységet az olasz példa alapján. Hogyan is működünk? Mi a munkamódszerünk? Nézzük meg. Két területen dolgozunk, európai szinten és nemzeti szinten. Európai szinten a GAF munkáját végezzük, valamint a Kokolaf munkája tartozik alánk. Ezen keresztül az Európai Bizottság és a tagállamok megvitatják azt, hogy mik a legfontosabb csalás ellenes területek, és milyen stratégiai területeken kell előrelépni közösen. Ezen kívül nagyon fontos számunkra az, hogy az információcsere, adatcsere az OLAF, az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok, illetve más európai intézmények között megvalósuljon. Itt az Európai Unió pénzügyi érdekeit védendő történik mindez meg. Kompetens, tehát a, a más hatóságokkal való együttműködés is ide tartozik. Főként arra gondolok, hogy kialakítjuk az AFKOSZ részéről a specifikus dokumentumokat, amelyeket az Európai Bizottság felszólítására teszünk meg, és egyik, ezek egyébként részletesen szerepelnek, például a 325-ös cikk alapján egy formanyomtatvány kitöltés, amit évente megvalósítunk. Tehát itt technikai együttműködés valósul meg, és találkozókat is szervezünk, a Kokolaf és a GAF formációjában, és ott alakítjuk ki az úgynevezett olasz nemzeti álláspontot. Nemzeti szinten viszont kommunikációs feladataink vannak az Európai Uniós alapokkal való visszaélések, illetve szabálytalanságok területén. Tehát ez valójában egy adatbank, amelyet IMS-nek nevezünk, Irregularities Management System néven fut, és ez összeköti mind regionális, mind központi szinten az összes érintett hatóságot, akiknek köze van a végrehajtáshoz az európai alapok kapcsán. Ehhez hozzátenném azt is, hogy pontosan azért, hogy az implementáció sokkal erőteljesebben megvalósuljon, egy referens hálózatot alakítottunk ki, mind központi, mind regionális, illetve helyi szinten, amelynek az a célja, hogy az információ csere a lehető legjobban megvalósuljon, és a bevált gyakorlatokat is ki tudjuk egymással cserélni. Tehát ez az a folyamat, amelyet a problémák vagy kritikus pontok megoldásakor is megvalósítunk. Például elmondanám azt, hogy egész olasz területen több mint 300-an vesznek részt hatóságok közül ebben a hálózatban, és itt több mint ezer esetben tudtunk segítséget nyújtani, csak a mi központi egységünk. A különböző érintett hatóságoknak tudtunk ilyenkor segítséget nyújtani, és nem szabad azt sem alulértékelnünk, hogy mennyire fontos szerepet tölt be a mi egységünk a nemzeti és regionális szintekkel való együttműködés területén, főként azon eseteknek a lezárásában, amelyeknek az a célja, hogy a, nem, tehát a felvett, de nem jogosult esetekben felvett összegeket vissza tudjuk szerezni. Ugye ez Olaszország számára azért is nagyon fontos, mert az ilyen összegeket duplán kell a tagállamoknak visszafizetniük az európai büdzsébe. Ezen kívül nagyon fontos a képzési munkánk, a különböző a ellenőrzési szintek területén, mind nemzeti, mind regionális szinten, gondolok akár az auditra is, és ennek az a célja, hogy a lehető legjobban a különböző um, helyi valóságokat figyelembe tudjuk venni. Nos, ezek a tevékenységek gyakorlatilag mind-mind szerepelnek abban a jelentésben, amelyet a Nemzeti Parlament felé évente elküldünk. Ebben a jelentésben szoktuk uh, megvalósítani a Nemzeti uh, Csalás ellenes stratégiát, amely egyébként egy nagyon részletes kockázatelemzés, figyelembe véve mindazokat az adatokat, amelyek a szabálytalanságokkal, illetve csalással kapcsolatosak, és itt vagy ennek kapcsán dolgozzuk ki a stratégiai tevékenységünk iránymutatásait a jövőre vonatkoztatva. Ami viszont a kockázatelemzéseket illeti, a statisztika alapján valósítjuk ezt meg, több éves átlagokat is figyelembe veszünk, és megpróbáljuk kontextusba helyezni, akár európai szinten is ezeket az adatokat, és szektoriális megközelítésben is dolgozunk. És mindebből mi derül ki? Itt láthatnak egy szlájdot is, egy diagramot, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a strukturális alapok, illetve a befektetési alapok azok, amelyeket leginkább érintenek a problémák, ezek majdnem 70%-át teszik ki az európai alapokkal kapcsolatban elkövetett szabálytalansági eseteknek. Olaszországban Akár 80%-os is lehet ez a hiba százalék, illetve egy szabálytalansági százalék, és egyébként ott vannak az úgynevezett transnacionális csalási esetek is, amelyek gyakorlatilag különböző országokban működő gazdasági szereplők részvételével valósulnak meg. Ez egyébként az OLAF 2015-ös és 2016-os jelentéséből is kiderül, az Olaf is rámutat arra, hogy ezek a transnacionális esetek miatt a jog, jogi kereteket is hozzá kellene igazítani a valósághoz. Viszont a jogszabályi keret azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik oldalról még továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy a különböző tagállamok között egyre növekszik a szakadék. A másik oldalon viszont valóban arra lenne szükség, hogy az együttműködést erősítsük a különböző országok nyomozói hatóságai között. Ezen kritikus pontok miatt a stratégia rendkívül fontos, és leginkább arra kell, hogy irányuljon, hogy más tagállamokkal információt, illetve tapasztalatot tudjunk cserélni. Emellett pedig közös tevékenységekre van szükség az OLAF vezetése alatt. Én azt gondolom, és ezzel nem vagyok egyedül, hogy hogyha le akarjuk fülelni a csalókat, és minél hamarabb le akarjuk állítani azt, hogy közpénzekkel visszaélések történjenek, akkor nyomozási hatóságra van szükség. Például a hamis számlázások esetében, és ilyenkor nagyon egyszerű, de alapvető információ cserére van szükség hogy egyáltalán léteznek-e például ezek a gazdasági szereplők, vagy ténylegesen megvalósul-e az adott gazdasági tevékenység, a számlázással kapcsolatos információk, és így tovább. Ahogyan a miniszter úr is utalt már rá, ami AFKOSZ hatóságunk arra gondolt, hogy 2016 ban az úgynevezett együttműködési projektet valósítja meg, amely egyébként egy tanulmányban is szerepel, és ezt ma este be is tudjuk önöknek mutatni, illetve oda is tudom adni. Az előkészítési fázisban mind a 15 ország, amely részt vett a projektben, úgy gondolta és egyetértett abban, hogy a legtöbb probléma, a megelőzés és a transnacionális csalási esetek megfékezése szempontjából arra vezethető vissza, hogy nincsenek olyan szabályok, amelyekkel hatékonyan fel lehet lépni a strukturális alapok és a befektetési alapok területén. Erre van megoldás egyébként, szerintünk legalábbis ez így van, és ennek pont az lenne a lényege, hogy az információ cserét felgyorsítsuk, segítsük, és ezt olyan csatornákon keresztül kell megtennünk, hogy az afkoszokat összekötjük, hiszen ezek már léteznek gyakorlatilag minden tagállamban. Egy évvel ezelőtt körülbelül tehát szeptemberben tavaly. Ezeket a projekteket be is mutattuk egy konferencián, amely Brüsszelben, a parlamentben került megrendezésre. Tajani úr is ott volt, és egyébként Toszki úr is és más európai parlamenti képviselők is részt vettek ezen. Ők is megerősítették azt, és ennek nagyon örülünk, és ezt nagyon köszönjük is, hogy mennyire fontos számukra a mai találkozónk is. Nagyon nagy büszkeséggel mondom azt, hogy a mi terveink felé nem csak a KONT szakbizottság érdeklődik, köszönjük egyébként ez Greszle úrnak, hanem általában az Európai Parlament is, amely májusban elfogadott egy olyan állásfoglalást, amelyben pontosan ez szerepel. Egyébként itt ez az 50-es pontban szerepel, amit ide kivetítettem, a projekt végkövetkeztetéseivel kapcsolatban a parlament azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy ebből kiindulva végezzük el a rendelet félidős felülvizsgálatát, amelyre már egyébként én magam is utaltam, hiszen az Olaf is ezt javasolta. Ezzel kapcsolatban remélem, hogy a bizottság minél hamarabb megteszi majd azokat a lépéseket, amelyek ennek a munkának a megkezdéséhez szükségesek. Talán úgy is, hogy kihasználja az úgynevezett félidős felülvizsgálatot a 883-as rendelet kapcsán, amelynek ugye az lenne a célja, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a tagállamok között. Az AFKOSZok közötti együttműködés, amelyek kor, csalás koordinációs feladatokat végeznek el, kell ezt az együttműködést tovább erősíteni. Nagyon remélem, hogy tovább tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Ezen dolgozunk mi is, ahogyan azt a miniszter úr is elmondta, egy új pro, ö, együttműködési projekten is dolgozunk, ez egy kooperációs projekt, az a neve, hogy Cooperation Project 2, és ennek az a célja, hogy a jövőre nézve, és egyébként ez nagyon nagy újdonság, közös műveleti egységeket hozzunk létre, egy vagy, illetve legalább kettő vagy több tagállam részvételével, amelynek az lenne a célja, hogy a határokon átnyúló csalást tudjuk ellentételezni. Az Európai Parlament már említett állásfoglalásának 90-es pontjában szerepel az, hogy az Európai Bizottságot felszólítja ennek a megfontolására. Mit is teszünk mi most? Erősítjük a megelőzési oldalt, a nyomozási szakaszokat. Van erre egy külön munkacsoportunk, amelynek az a neve, hogy informatikai csalásellenes platform. Technikusokkal találkoztunk a múlt héten, amelynek az volt a célja, hogy az adatbankok minél hamarabb be tudják indítani. Itt olyan projektekről van szó, amelyek kimondottam, a leggyakrabban előforduló csalási eseteket göngyörítik fel. Szeptemberben indult a csalás ellenes csomagunk, amelyet az Unió csalás ellenes hatóságaival egyeztetve indítottunk be. Ez egy olyan projekt, amelynek az a célja, hogy regionális szinten is technikai együttműködés valósuljon meg a csalás megszüntetése érdekében. Megvizsgáltuk azt is, hogy melyek a leggyakrabban előforduló esetek, a strukturális es, ö, alapokkal kapcsolatban elkövetett ö, csalásokkal kapcsolatban, illetve, hogy ö, kidolgoztunk olyan, in, olyan mutató számokat, amelyek a kockázatokat hivatottak mérni. Odafigyelünk külön majd arra is, hogy hogyan lehet visszaszerezni a csalással eltulajdonított összegeket, forrásokat. Itt ellenőrzésekre van szükség, és azt gondolom, hogy főként a kulturális minisztériumnál, illetve a turisztikai ügyekért felelős minisztériumnál is adhok jelleggel megvalósuló a tevékenységek kapcsán tudjuk ezt biztosítani. Itt specifikus szektoriális megközelítést alkalmazunk a kulturális örökség kapcsán. Emellett pedig specializációs képzéseket végzünk olyan szakmák számára, akik számára fontos lehet az európai alapok jó ismerete, például a könyvelők, könyvvizsgálók és bizonyos értelemben az ügyvédekre gondoltunk. Ez a tevékenység továbbra is kulcs szerepet tölthet be abban, hogy az úgynevezett hiba százalékot csökkenteni tudjuk az európai források felhasználásánál, és olyan listákat kívánunk létrehozni, amelyben szerepelnek az, ezeket a tanfolyamokat, képzéseket elvégzett szakemberek. Ezek mind olyan tapasztalatok, amelyek szép lassan gyűltek össze, és úgy gondoljuk, hogy a hatóságoknál már nagyon nagy know-how gyűlt össze, és ilyen értelemben az európai intézmények és más tagállamok vagy partnerállamok csalásellenes hatóságaival az együttműködést tovább tudjuk erősíteni. És természetesen itt vagyok, hogyha bármilyen kérdésük van, szívesen rendelkezésére állok a parlamenti képviselőknek, akár olyan témákkal kapcsolatban, amelyeket ma felvetettem, vagy olyanokkal, amelyekre ma nem tudtam utalni. Köszönjük szépen ezt a gyors áttekintést. Köszönöm a dokumentumot is. Kérdezem, hogy ezek most az európai számok, vagy pedig az olasz számok, amelyeket itt eh, összeállított nekünk. Ezek az európai számok. Köszönjük, akkor jól értettem. Tuszki eh, vezérőrnagy úr, üdvözlöm. Elnök asszony, Kont bizottsági elnök asszony, tisztelt képviselők, eh, tisztelt hallgatóság! Először is át szeretném adni az olasz pénzügyőrség üdvözleteit, és meg szeretném köszönni ezt a lehetőséget, hogy ezen nagyon értékes és fontos találkozón részt vehetünk. A mai találkozó egy eh, komplex és eh, aktuális kérdéssel foglalkozik, elsősorban azzal, hogy hogyan lehet mindig jobban biztosítani az Európai Unió költségeinek tisztességes elkötését. A Cooperation Project in the Anti-Fraud Sector eh, ez a kiadás volt, ez a könyvecske áttekintést ad arról a munkáról, amelynek során közös adminisztratív együttműködéssel a tagállamok a strukturális alapok elköltése fölött ölködnek. Ez a kezdeményezés, amelyet az olasz elnökség mellett működő, az olasz miniszterelnökség mellett működő speciális hivatal koordinál, azzal a meggyőződéssel dolgozik, hogy ezen a területen a szabályozás hatékony lehet, és ilyen módon segítheti a nyomozást, és így oda vezethet, hogy még jobban megerősíthetjük az együttműködést, a law enforcement, a igazságügyi hatóságok együttműködését Európában. Ilyen módon tehát az administratív együttműködés az um, olasz um, soros elnökség idején is megerősödött, illetve a csalás elleni tanácsi bizottságban is olasz elnökség működött. Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a projekt támogatása konkrét formákat öltött, mégpedig úgy, hogy a pénzügyőrség és a csalás elleni egység képviselői részt vettek a nemzetközi együttműködésben, amely, még egyszer mondom, olasz részről a miniszterelnök hivatalban működik, és így különböző találkozókon tudtok a kezdeményezés végrehajtását ellenőrizni, és így sikerült tapasztalatainkat, illetve a nyomozási technikákról is eszmét cserélni. A mm, pénzügyőrség és a adóügyi rendőrség felelőssége, amely az olasz adóhatóság keretén belül működik, abszolút prioritást ad az unió pénzügyi érdekeinek védelmének, és mm, ez az általános költségek ellenőrzésének részét képezi. Ez egy olyan elkötelezettség, amely már 1999 óta határozza meg munkánkat, a nemzeti parlament által elfogadott jogszabályok keretében, melyeknek célja az, hogy a szabálytalanságokat, illetve a közösségi költségvetéssel való visszaéléseket feltárjuk, és ez az a munka, amely a csalás elleni hivatal munkájában ma is meghatározó. A pénzügyőrség tehát ezen a területen dolgozik, és célunk az, hogy ezt a tevékenységünket még jobban kiterjesszük és finomítsuk. Ma a pénzügyőrség minden osztálya két uh, szerepben is felléphet, egyrészt a hagyományos rendőrségi, másrészt pedig az administratív ellenőrzéseket végrehajthatja, és így az adóügyi szabályok, valamint a pénzmosás elleni szabályoknak érvényt szerezhet. Így világossá tehetjük, hogy Olaszország teljes egészében elkötelezett a közelítés elve mellett, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke határoz meg, és ez azt mondja ki, a tagállamok a közösségi költségvetés sújtó fellépések ellen ugyanolyan módon járnak el, mint a nemzeti költségvetést veszélyeztető intézkedések ellen. Büszkék lehetünk lehet arra, hogy a nemzeti jogalkodó ezen elv érvényesítésére éppen az olasz pénzügyőrséget jelölte ki, egy olyan intézményt, amely 240 éves múltra tekinthet vissza. A közösség érdekeit sújtó fellépések különböző szinten működnek. Létezik egyrészt a központi irányítás, másrészt pedig létezik az intézmények közötti kapcsolatot felelő osztály, másrészt létezik a közpénzek elköltése felett ellenőrző speciális egység, amely elsősorban a rendelkezésre álló adatbázisok felhasználásával végzi az ellenőrzéseit megvizsgáljuk a különböző elkövetési módszereket, és technikai és információs technikai segítséget adunk az egész ország területén működő részleteknek. Létezik egy speciális osztályunk is, amely feladata az, hogy a legjobb nyomozati tapasztalatokat ossza meg a nyomozóhatóságok között, és célirányos munkát végezzen, felfedve azokat a veszélyeztetett területeket, ahol a visszaélések veszélye fennáll, és megfelelő gyorsasággal fel tudjon lépni. Ez az egység operatív intézkedéseket hajt végre, és egy adhok nyomozati egységet is be tud vetni, így megerősítve a nyomozatok sikerét. A központi szinten ezen felül pedig a pénzügyőrség az Európai Unió költségvetésének terhére elkövetett visszaéléseket visszaszorítandó osztálya is működik, amely szorosan együttműködik az európai szervekkel, ahogyan erről attardi tábornok beszámolt. <clears throat> Ezek a egységek minden regionális területen is működnek, és így öm, olyan öm, egy alrészlegekkel rendelkeznek, akik specializálják magukat a nyomozásokra, és mindenfajta visszaélést feltárnak, amelyet a közösség terhére, közösségi költségvetés terhére költenek el. Ezek szakaszokból, dandárokból és különböző részlegekből állnak, és így szerveződnek a pénzügyőrség egészében. A közösség költségvetése terhére elkövetett intézkedések tehát kiterjednek a pénzek elsikkasztására, illetve nem tisztességes felhasználására, mind a, kap, mind pedig a strukturális alapok felhasználása területén. Három típusra oszthatjuk tehát ezt a munkát. Egyrészt az ex ante vagy előzetes ellenőrzések hajtjuk, hajtjuk végre, amelyek a kifizetés előtt történnek, és megvizsgálják, hogy a kérvények megfelelnek-e a jogszabályban megfogalmazott elvárásoknak. A második típusba tartoznak az úgynevezett ex post ellenőrzések, vagy utólagos ellenőrzések, amelyeket akkor hajtjuk végre, amikor a pénzeszközöket átutalták a kedvezményezetteknek, és ezek során megvizsgáljuk a pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszerűségét, és természetesen itt is figyelembe veszük a közösségi jogszabályokat. A harmadik típusba tartoznak és itt is részt vesz a pénzügyőrség különböző osztályai. Nos, a harmadik osztályba tartoznak a célirányos csalás elleni ellenőrzések, amelyeket a csalás gyanúja esetén hajtunk végre, vagy az adminisztratív jogkörünk, vagy pedig a rendészeti jogkörünket felhasználva. Ez az integráns és egymást kiegészítő tevékenység hatékonya teszi a fellépésünket, és segít integrálni ezt a három típusú fellépést. Az elmúlt öt évben a közpénzek elköltése felett őrködő speciális egység végzett kitűnő munkát, ellenőrizve tehát a közpénzek elköltését, természetesen kiterjedve az Európai Uniótól származó költs költségvetési források ellenőrzését is. A 83-2012-es törvény az úgynevezett fejlesztési törvény adja meg azt a keretet, amelynek keretén belül a pénzmosás és csalás elleni tevékenység során fel lehet lépni. Olaszország egyéb iránt az idevágó um, európai irányelveket is beültette, és ez, ezzel megteremtette megfelelő jogkeretet. A speciális egység munkatársai, akik a közpénzek elköltésének jogszerűsége felett őrködnek, rendelkeznek a 148 per 1988-as szabályzat elnöki rendelet alapján azzal a lehetőséggel, hogy akár helyszíni szemlét hajtsanak végre az egyes cégeknél, vagy természetes személyeknél, bekérjék a releváns dokumentációt, illetve akár a minden idevágó és mérvadó dokumentumba betekintsenek, betekintsenek a számlakönyvekbe és az egyéb dokumentumokban. Ugyanakkor lehetőségük van arra is, hogy ellenőrzéseket hajtsanak végre, a közérdekű adatokat, illetve az adónyilvántartásba bejegyzett adatokat összehajtsák a bevallási adatokkal, illetve a konkrét könyvelési adatokkal, azaz széleskörű jogkörrel rendelkeznek a törvény szabályozásainak megfelelően a pénzügyőrség által kiadott belső szabályoknak megfelelően, és ezeket a jogokat át lehet adni az alsóbb egységeknek, akár a gazdasági és adó rendőrség szerveinek is. Ezek a eredmények konkrét betekintést adnak abba, hogy mi hogyan próbálunk megfelelni ezen nagyon fontos feladatnak. Nem akarom hosszúra nyújtani a mondandómat, néhány számadatot szeretnék felsorolni 2015. januárja és 2017 első 10 hónapja között mintegy 7000 vizsgálat és bevetés során amelyet az Európai Unió terhére elkövetett öm, öm, cselekmények során hajtunk végre. Egy sor visszaélésre, csalásra hívtuk fel a figyelmet, és így 900 millió eurós kárt tudtunk felfedezni, ebből 500 millió euró a strukturális alapokból, és 400 millió euró pedig a közös agrárpolitika, valamint a közös halászati politika forrásainak terhére került elcsalásra. 2015. januárjától 2017 első hónapjaiig, tehát a igazságügyi hatóságoknak 3000 emberről tettek bejelentést, ezek fizikai, valós személyek, tehát akik visszaéléseket hajtottak végre, és így sikerült az illegális tevékenységből származó 60 millió eurót visszaszerezni az Európai Unió költségvetése számára. Természetesen a pénzügyőrség um, akár um, igazságügyi, akár um, adórendészeti tevékenysége abszolút fontossággal bír, uh, akkor, amikor uh, az Európai Unió pénzügyi érdekét védjük, és természetesen szorosan együttműködünk az Olaf-fal a pénzügyi érdekek védelmé során, az Olaffal az olasz pénzügyőrség eh, hagyományosan több éves eh, és nagyon hatékony együttműködést folytat egy több éves keretén belül. Az Európai a eh, Csalás elleni hivatala való együttműködést a 2012-ben 12-ben együttműködési jegyzőkönyv határozza meg, amelyet azután, amely az előzőt 96-ban fogadták el, a mostani érvényes 2019 óta van érvényben. Ez meghatározza az együttműködés módozatait, a legjobb gyakorlatok cseréjét, és megvizsgálja azt, hogy a 883 per 2013-as rendelet milyen együttműködési lehetőségeket tár fel az OLAF és a tagállamok között. Az Olaf és a pénzügyőrség különböző részlegei közötti együttműködést elsősorban a főparancsnokság második főosztálya biztosítja, amelynek feladata az, hogy a nemzetközi együttműködés stratégiáját dolgozza ki a pénzügyőrség belső rendszerén belül. Ez a szinergia, amelyet a második főosztály biztosít, az elmúlt években folyamatosan biztosította azt, hogy sikerült hatékony fellépést biztosítani Olaszországban, illetve külföldön, illetve külföldi hatóságokkal az együttműködést biztosítottuk, melyeknek célja az volt, hogy konkrét és szignifikáns eredményeket érjünk el a csalás elleni harcban, ahogyan erről egyéb iránt a korábbi előadásban, illetve a statisztikákban is hallhattunk. A um, olasz pénzügyőrség központi parancsnokságának csoportfőnöksége, illetve második főosztálya biztosítja tehát az intézmények közötti együttműködést, és az olaf is együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek célja az, hogy áttekintsük a munkavégzést, és a 883 per 2013-as rendelet végrehajtását pontosítsuk, úgy, hogy ezen közben az olasz adóhatósága kvázi az OLAF segítségére lép, hiszen az OLAF a tagállamok területén nem hathat vétre nyomozásokat. Ilyen módon tehát szorosra fogtuk az együttműködést, és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme során fontos munkát végzünk, úgy, hogy a nyomozati módszertant, amelyet a, a pénzügyőrség folytat, mindig egyeztetjük és pontosítjuk. Végezetül még említést kell tenni az OLAF és a pénzügyőrség kitűnő együttműködése sérül az Európai Unió bevételeinek védelmében, elsősorban az árihamisítás vagy a, a dohány áruk csempészete tekintetében. Az elmúlt együttműködés például segített abban, hogy hatalmas mennyiségű cigarettát és dohányárót sikerült lefoglalni az olasz kikötőkben és repülőtereken, ráadásul sikerült a bűnöző szervezeteket szétvernünk és fellépnünk hatékonyan ellenük. A stat- az operatív statisztikákra büszkék lehetünk, és sikerült így az olasz a bűnözői szervezeteket kellőképpen szétzélálni, amelyek a közösségi forrásokkal való csalásra álltak rá, és sikerült ezen felül pedig az illegális módon szerzett jövedelmek egy komoly részét visszaszerezni. Ez egy olyan bizalom, amelyet biztos, amelynek segítségével dolgozunk, amely a munkánk nyugszik, a megfelelő módszereken nyugszik, és ezt a bizalmat nem szabad eljátszani, hiszen a nyomozások mindenfajta pénzügyi és fiskális csalásra kiterjednek. Nagyon fontos operatív tapasztalatokat szereztünk, és ezért a pénzügyőrség mélyen meg van győződve arról, hogy olyan intézkedéseket és szer és eszközöket kell alkalmazni, amelyek az egész adminisztratív területen az európai érdekeket védik. Arra van tehát szükség, hogy egy veszélyes hiátust hidaljunk át, hiszen különbség van a pénzügyi eszközök felhasználása, illetve a felhasználások során mutatkozó veszélyek között, hiszen itt a bűnözői szervezetek mindig megpróbálnak visszaélésekkel élni. Egyre inkább nemzetközi válik ez a bűnözés, és éppen ezért elengedhetetlen, hogy nemzetközi szinten találjuk meg az igazságügyi hatóságok együttműködését, cseréljük ki az adatokat és a legjobb gyakorlatokat, próbáljuk előre meghatározni, milyen elkövetési módozatok jelenhetnek meg, és ezeknek fényében kialakítani nyomozati módszereinket. Mielőtt befejezném, még egyszer köszönetet szeretnék mondani azért a lehetőségért, amely nyílt számunkra, és köszönetet szeretnénk mondani nem csak a jó együttműködésért, hanem azért a lehetőségért is, hogy itt beszámolhattam az olasz pénzügyőnség tevékenységéről, és köszönöm azt az együttműködési formát, amelynek segítségével nagy erőfeszítéseket tudtunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió forrásait a lehető legjogszerűbben költsék el. Ezt agara ezt biztosítani kell annak érdekében, hogy az Európai Unió tovább növekedhessék, és mindez jogszerűen történjen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen tábornok úr a tájékoztatóját. Vörös fonálként előadásában, mind a három előadáson végig húzódott az a probléma, hogy a strukturális alapok tekintetében hiányzik a jó együttműködési forma. Ugyanakkor létezik az OLAF, létezik a Eurojust, mint európai intézmények, a jövőben feláll majd az Európai Ügyész Hivatalam, amelynek működésé, a, a, a, amihez arra lesz szükség, hogy komoly gyanú fogalmazódjék meg, ekkor működhet majd az ügyész de kérdezem, hogy milyes fajta jogsegély rendszert, illetve információ csere rendszert tudna elképzelni a strukturális alapok területén jelentkező visszaélések során. Hiszen a tagállamok már most is együttműködhetnek, de nagyon nagy késedelmet szenved az információ csere, tehát kérem, hogy egy picit pontosíts, hogy milyen együttműködést képzel el. Van még egy kérdésem az olaszsal való, együttműkö, olaffal való együttműködésre vonatkozik ez. Azok a számok, amelyekről beszélt, nagyon nagy hatással voltak rám. 3000 terhelt személy, 7000 akció, 3000 szemét <clears throat> csalás vagy visszaélések okán terhelté, illetve vádlottá lehetett tenni. Kérdezem, hogy az Olaf hogy az önök hatósága által végrehajtott szisztematikus screeningek végrehajtása során az Olafnak milyen szerepe van. Hiszen gondolom, hogy a legtöbb tényállásra maga maguk figyeltek fel a saját információk alapján. Tehát kérdezem, hogy milyen szerepet kap az Olaf, illetve hogy hogyan használják fel az Olaf jelentéseit a saját munkájuk során, illetve az esetleges későbbi vádemelés során. Hiszen az Olaf jelentések jogi státusát kell tisztáznunk, hogy és pontosan értenünk annak érdekében, hogy a kitűnő együttműködést biztosíthassuk. Átárdi um, tábornok arról beszélt, hogy az Olafnak vezető szerepet kell vállalnia. Erre is rá szeretnék kérdezni. Hogyan képzeli ezt a vezető szerepet? Kör, körbe tudná írni hogy milyen volna ez a szerep, hiszen hamarosan változtatjuk az OLAF működését szabályozó rendeletet, előadója leszek ennek a dossziének, mondhatom, hogy ez nagyon hálátlan feladat. De kérem, mondjon néhány szót arról, hogyan kellene az Olaf munkáját átalakítani annak érdekében, hogy az együttműködés a tagállami hatóságok és az Olaf között jobb legyen. Utolsó megjegyzés a maffiáról, a szervezett bűnözésről nem mondott semmit. Kérem, hogy mondjon erről is valamit, mire kell jobban figyelnünk, milyen szempontokat kell jobban megszívlelnünk ezen a területen. Akkor megadnám még egyszer önnek a szót. Tessék, parancsoljon. Mm, Köszönöm szépen. Ami az Olafot illeti. Ahogyan korábban mondtam, mi proaktív módon lépünk fel, um, az információcsere, illetve a kölcsönös intézményi támogatás tekintetében. Előadásom uh, során említettem az idevágó hatályos cikket, a rendelet cikkét, az Olaf csupán 2017-ben egy csomó információval gazdagított bennünket, öt megkereséssel fordult hozzánk az Olaf, annak érdekében, hogy az úgynevezett andeszfotcsekeket, helyi ellenőrzéseket Olaszországban a mi hatóságunk, az olasz adóhatóság, illetve a csalás elleni egység hajtsa Végre, ahogy mondtam, a második főosztály felel az nemzetközi együttműködésért az olasz pénzügyőrség egész rendszerében. Ez a főosztály koordinálja ezt az együttműködést. Ilyen módon tehát az Olaf megszólítja a második főosztályt, a második főosztály pedig a területi pénzügyi őrségi egységeket, hivatalokkal veszi fel a kapcsolatot néha az Olaf képviselőivel együtt végezik a munkát, akik eljönnek Olaszországba, és <clears throat> kvázi nyomozati jogker nélkül, bár de segítik a munkánkat, néha pedig az ő megbízásukból. Ez az együttműködési forma az Olaffal több formát ölhet, ölthet. Például a nemzeti csalás elleni stratégia kidolgozásához adott gyakorlati lépések kidolgozásában, vagy a nemzetközi csalás elleni stratégia iránymutatásai tekintetében is jó az együttműködés közöttünk, az OLAF között. Mit akarok ezzel mondani? Azt többször cserélünk információt, illetve kapunk háttérinformációt az OLAF-tól, az olasz állam területén történt visszaélésekről, és ilyenkor mindig vizsgálatot indítunk. Egy szóval azt mondhatom, hogy az olaf való együttműködés kitűnő. Ami a strukturális alapokkal való visszaéléseket illeti, illetve hogy milyen elkövetési módszerek követnek el az európai alapokkal való visszaélések területén. Nos, ezen a területen is szorosan együttműködünk az alaffal. Az a célunk, hogy közösen lépjünk fel a visszaélések ellen. Például <clears throat> a hamis bevallások, a hamis elszámolások, vagy pedig a pénzeszközökkel való visszaélések tekintetében, vagy pedig, hogyha a hamis bevallást adtak, vagy pedig mondjuk az oktatás, vagy a képzésre felvett pénzügyi támogatásokkal éltek vissza. Ezek mind olyan elkövetési kategóriák, amelyek esetében fellépünk, adhok csoportokat is hozunk, melynek célja a feltárás és a nyomonkövetés. Célunk tehát az, hogy megakadályozzuk mindenfajta akár a cégeken belüli visszaélési formák működését. Egy csomó olyan elkövetési módozat van tehát, amely az Európai Unió költségvetésének terhére való elkövetési módozatnak tekinthető, amelyek ellen fellépünk strukturáltan, és amelyek ellen olyan belső struktúrát építünk ki, mely megfelel a nemzetközi együttműködési formáknak is, ugyanakkor az olasz belső szervezeti egységeknek is. Egyszerűen szóval szorosan együttműködünk az európai szervezetekkel. Arra a kérdésre pedig, hogy milyen különbségek mutatkoznak a csalási elkövetési módozatokban az egyes tagállamok között. Az előző előadás már válaszol, de próbálok röviden válaszolni. Az egyes tagállamokban más-más formákat ölt az Európai Unió költségvetésének terhére elkövetett csalások formája, de persze az OLAF által a tagállamoknak adott iránymutatások vagy ajánlások segíthetik az országon belüli nyomozásokat. 2017-ben például az, olasz, az OLAF um, szintén a tagállamokat szólította meg, um, és ajánlásokat fogalmazott meg az igazságügyi hatóságok működéséről. Ezek persze az egyes tagállamokban különbözőek lehetnek, hiszen nagy a szórás a visszaélések átlaga tekintetében. Egy szóval. Az Olaf maga is vizsgálatot végez, megvizsgálva, hogy miért, mivel magyarázható az, hogy egyes tagállamok hatóságai hatékonyabban veszik figyelembe az ajánlásokat, mások pedig kevésbé. Sajátos ez a helyzet, nem akarom ezt hosszabban kommentálni, de az is világos, hogy az OLAF és az egyes hatáskörre rendelkező tagállami hatóságok együttműködése más-más formát ölthet. Akkor, hogyha például az um, végrehajtó hatóságokat eh, hamis információkkal látják el, ennek különböző kihatása lehet eh, a unió pénzügyi forrásai tekintetében más-más károkat lehet ezzel okozni. Vannak olyan, olyan elkövetési módszerek, illetve olyan ö, viselkedési módozatok, amelyeket mi lehet, hogy csalás természetűnek tartunk, de lehet, hogy a ügyész, az eljáró ügyész nem tudja a csalás tényállását bebizonyítani. Egy szóval, vannak például olyan ö, számlák, amelyek nem kerültek kifizetésre, és ezeknek a jogi, büntető jogi értelmezése különbözik országok között. Van, ahol a hiba százalékba számolják ezeket be, van, ahol pedig rossz szándékú elkövetési módozatra vezetik vissza, el, rossz szándékra vezetik vissza, és ilyen módon bűncselekménynek tekinthető. Egy szóval Olaszországban ezt bizonyal kijelenthetjük, Olaszország az az ország, amely nagyon hatékonyan lép fel az Európai Unió költségvetése terhére elkövetett cseléke, cselekmények sor ellen. Egy sor jogi intézkedést is elfogadtunk, és egy sor technikai lépést is végrehajtunk, Sikerült tehát 60%-ról 44%-ra csökkenteni a gyanús esetek számát. Az Olaf által Olaszország számára kiadott ajánlások végrehajtása pedig európai átlagban a legmagasabb. Ahogyan a főparancsnokom is mondta előadásában, Olaszországot sok más mellett az jellemzi leginkább, hogy Olaszországban a csalás elleni közigazgatási rendszer nagyon hatékonyan működik, már csak azért is, mert eh, két irányt, két formát ölthet, egyrészt a pénzügyi vagy adórendőrségi szerepben léphet fel, másrészt pedig adminisztratív intézkedéseket is eh, folytathat, így biztosítva, mint mondtam, az Európai Unió adó bevételeinek, illetve költségvetésének védelmét. Io sono dell'avviso per primo che se vogliamo veramente contrastare in maniera seria, in maniera concreta i fenomeni più insidiosi. Egyszerűen szóval nagyon konkrét intézkedéseket kell tenni, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk megszervezni a munkát, és célra vezető legyen ez. Olaszországban mindez azonban már most is így van, erre már rámutattunk a tények kapcsán is, de sajnos Olaszországban ez nem, illetve Európában máshol ez nem így valósul meg. Ezt nem én mondom egyébként, hanem az Olaf maga, amely nem is olyan régen az európai afkoszoknak kiküldte az erre vonatkozó információkat, hiszen fontos az, hogy konkrétan hogyan valósul meg a család ellen, csalás ellenes tevékenység és az ellenőrzés. Ezzel szerettem volna lezárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tárdi a tábornok úrnak. Azt hiszem, hogy nagyon jól illusztrálta a helyzetet négy megjegyzésem lenne, amely arra vonatkozik, hogy milyen együttműködés alakult ki a pénzügyőrség és más szervezetek között. A bíróságokkal való együttműködésünk, ugye részben tőlük függünk funkcionális szinten, de főként a minisztérium felé, az igazságügyi minisztérium felé teljes mértékű együtt vagy azért együttműködéssel tartozunk, és úgy gondoljuk, hogy és ezt el is ismerik az igazságügyminisztérium részéről, hogy milyen jó az együttműködésünk, Szeretnénk kiképezni ugyanis rendőrtiszteket, bírókat a pénzügy őrsége való együttműködésre más országokban is. Ennek az a célja, hogy megpróbáljuk közösen értékelni a nyomozási tapasztalatainkat, főként pénzügyi, gazdasági területen, mert így lehet megbizonyosodni a bűncselekményekről. Ami viszont a segítségnyújtást illeti, az administratív tanácsadásra gondolok, itt a tárdi eh, úr eh, által elmondottakra is utalnék. Én úgy gondolom, hogy jelenleg megpróbáljuk ugye a nemzetközi hálózatokat kiépíteni az uniós országokkal, de nem csak velük, nemzetközi, tehát unión kívüli együttműködésre is gondolok. Ezt egyébként a pénzügyminisztérium felhívására tesszük, és egyébként Argentínában, Paraguayban, részt is vettem már a Csiátnak különböző ülésein, amelyeknek az volt a célja, hogy ilyen magas szinten is együttműködést lehessen kialakítani, és az olasz tapasztalatokat fel lehessen használni. És végül pedig, hogyha megengedik, akkor azzal fejezném be, amivel kezdtem, és nagyon örülök annak, hogy itt van Kinnicsi asszony is, Én ugyanis már utaltam a terrorizmus ellenes különbizottság ülésén is a pénzügyőrség munkájára. Miért is van ez így Olaszországban? Nekünk történelmi ellenségünk a maffia, amely már hosszú évtizedek óta Olaszországban jelen van. Különböző neveken ismerjük ezt a jelenséget. Transnacionális jelenségről van szó természetesen. És úgy gondolom, hogy ilyen értelemben a nemzetközi drog, fegyverkereskedelem és csempészetre is rálátásunk van. A műveleti tevékenységünk olyan tapasztalatokat alakított ki, amelynek köszönhetően a nyomozási technikáink magas szintűvé állt, váltak. Kinnicsi, Falcone, Borsellino, a vizsgálóbírókra gondolok, és az Luigi Vinyára is, aki az egyik első a mafia ellenes vizsgálóbíró volt. Ők a terrorizmus ellenes és a mafia ellenes tevékenység professzorai számunkra, és ők tanították meg nekünk azt, hogy semmit sem szabad kihagynunk, a legkisebb apró jelet sem. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fel tudjuk göngyölíteni a bűncselekményeket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen óriási profitok alakuljanak ki. Most, hogy ezeknek aztán mi a célja, ezeknek az összegeknek, hát nagyon különböző céljaik vannak. Ezek között egyébként nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy esetleg terrorista szervezeteket finanszíroznak. Pontosan ezért mi a pénzügyőrségnél gyakorlatilag gazdasági rendőrségként tevékenykedve tovább akarjuk erősíteni hazánk, és ezen kívül az egész Európai Unió pénzügyi biztonságát, hiszen mi egy gazdasági pénzügyi rendőrség vagyunk, amelynek célja az európai és a nemzeti, illetve a helyi költségvetések védelme is. Ezért vagyunk ennyire aktívak, és ezért vagyunk ennyire diszponibilisek mindenki számára. Mi nagyon szívesen együttműködünk, nem csak az Oláffal, hanem más ö, ö, szervezetekkel is, hogy az uniós szinten megvalósuló csalást vissza lehessen szorítani. Köszönöm, Stehovszki úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy kérdezzek. Köszönöm, uraim, hogy eljöttek, én Olaszországban tanultam, és mindig eh, nagy eh, csodálója voltam ennek az elit testületnek, a Guardia di Finanzának, és hogy mennyire büszkék ennek a testületnek a tagjai. Nekem eh, van egy barátom, aki a Guardia di Finanzánál dolgozott, és ő mondta nekem, hogy önök az elit, az olasz rendvédelmi szervek elitje. Tehát amit önök itt mondtak, az ezt bizonyítja. Egy dolgot azért mondanék, amellett persze, hogy méltányoljuk az önök munkáját, és Olaszország az példaként szolgál arra, hogy hogyan lehet fellépni a szervezetbűnözés és a maffia ellen. Ugyanakkor ami látszik Kelet-Európában, Közép-Európában, az a körhintacsalások elterjedtsége, ami a fiktív áruszállításokon alapul, és látjuk nagyon gyakran, hogy fiktív számlákat adnak ki Olaszországba, és aztán vissza úgymond Csehországba, ugye én cseh vagyok, és ezzel iszonyatos mértékű áfacsalást követnek el. Itt szerintem a képzésről is van szó. Az én tapasztalatom szerint a bírók és az ügyészek nem értik ezt az egész dolgot. Tehát az első kérdésem az, hogy önöknek van-e valami olyan projektjük, amelyek révén, amely révén révén segíthetne képezni közép- és kelet-európai bírókat, eh, hogy a pénzügyi, eh, a pénzügyi tudásuk növekedjen, ami szükséges ahhoz, hogy eh, a szervezett bűnözéssel szembe harcoljanak, mert Nekem nagyon gyakran az a e, tapasztalatom, hogy megszületik az elsőfokú ítélet, elítélik a delinkve, delikvenst, másodfokon azonban formális hibák miatt megsemmisítik az ítéletet, mert a gazdasági értékelése az egyébként bűncselekménynek e, téves. E, a második kérdésem az olasz rendőrök kiképzésére vonatkozik. Én gyakran találkoztam különböző cseh pénzügyi szervezetek képviselőivel, és azt hallottam, hogy nálunk a rendőröknek a pénzügyi képzettsége igen alacsony. Nem tudom, hogy önök a sajátjaikat hogyan képzik, illetve tudnak-e segíteni ebben más országoknak is, Kinicsi asszony követ. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is szerettem volna megköszönni az olasz vendégeknek, hogy eljöttek. Mi már korábban találkoztunk is egyébként informálisan a terrorizmus különbizottság tagjaival, és most nagyon nagy örömömre, számol, örömömre szolgált az, hogy itt is a KONT szakbizottságban meghallgathattuk Önöket. Szeretném megköszönni azt, hogy ennyire világosan pontosan fogalmaztak, és elmondták azt, hogy az olasz pénzügyőrség milyen munkát végez általában a pénzügyi bűncselekmények visszaszorításában, és főként a csalás strukturális alapok témájában, amely talán az egyik legkomolyabb probléma jelenleg. Toszki és Attardi tábornokok már megadták a választ tulajdonképpen az általam, a bennem felmerült kérdésekre. Főként arra gondolok, hogy a normatíva a különböző tagállamok között mennyire egymástól eltart, és, ez mennyi, és ettől mennyire nehéz az együttműködés. Jó lenne egy közös administratív eljárás az OLAF égisze alatt, de ugyanakkor fel kellene gyorsítani az eljárásokat, az együttműködés területén. Két kérdésem azért még maradt. Az egyik szerintem a, az együttműködés nagyon gyakran a kölcsönös bizalmon alapszik, már pedig ezt úgy lehet megszerezni, hogyha ismerjük egymás munkáját. És aztán emellett pedig ott van a képzés. Itt nem egy ország képzési rendszerére van szükség, hanem azt gondolom, hogy egy közös képzést kell kialakítanunk európai szinten. Így lehetne megalapozni az együttműködést, illetve a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül. Így lehetne tehát tovább erősíteni azt az együttműködést, amelyet mi parlamenti szinten is elő szeretnénk mozdítani. Azt szeretném megkérdezni a vendégeinkről, hogy amikor képzésről beszélnek, akkor hogyan tudják ezt elképzelni és nemzetközi kontextusba helyezni. Tehát, hogy minden uniós tagállamban egy közös jellegű képzést lehessen végezni annak érdekében, hogy a, az együttműködés hatékonyabbá váljon. Általában a szervezett bűnözéssel kapcsolatos kérdésemre már megkaptam a választ. Na de hát Olaszországban a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyenfajta bűncselekményeknél nagyon gyakran a bevételek még súlyosabb bűncselekmények elkövetését finanszírozzák. Nagyon gyakran azok a szervezet bűnözői egységek, amelyek ezeket a tevékenységeket végezik, olasz jellegű probléma, vagy pedig máshol is találunk erre példát. Én azt gondolom, hogy az ő tapasztalataik erre minden bizonyal kimerítő választ ad majd. Emellett még én nagyon hiszek nem csak az együttműködésben, hanem a megelőzésben is. Itt Atárdi úr utalt már a megelőzési projektre, egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Vajon Greszle asszony ön úgy gondolja azt, hogy nekünk európai parlamentként feladatunk-e az, hogy egy ilyen megelőzési projektekre vonatkozó memorandumot hozzunk létre, egy olyan jegyzőkönyvet, amelynek az lenne a célja, hogy megosszák egymással ezeket a tapasztalatokat a tagállamok. Ezzel kapcsolatban lenne tehát kérdésem, hogyha ki tudná egészíteni az erre vonatkozó elhangzottakat hogy mi mit tehetünk Európai Parlamentként ezen a területén. Érdemese az, hogy az összes tagállamba javasoljuk ezeket a megelőzési projekteket. Köszönöm. Marco Valli, tessék. Sì, un'altra domanda. Stiamo raccogliendo... Van itt egy másik. Sì, molto rapidamente, visto che abbiamo poco tempo. Eh, ringrazio anch'io. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az elhangzott eh, előadásokat, nagyon jó munkát végeznek eh, ezek a szakemberek nem csak Olaszország számára, hanem az egész Európai Unió számára. Fontos az együttműködés kialakítása, már csak azért is, mert néha euroszkeptikus hangokat is hallunk általában a csalás ellenes tevékenységről. Pedig itt minél szélesebb körben kellene megvalósítani az együttműködést, tehát minél nemzetközi szintre kellene kivinni az együttműködést, hogy ezeket a tevékenységeket vissza lehessen szorítani. A parlamentről már többször is szó esett, strukturális alapok, információcsere, és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme témájában. Én remélem, hogy a tagállamok egyébként ezeket a tevékenységeket és kezdeményezéseket komolyan veszik, hiszen a parlament nagyon progresszív gondolatokat fogalmazott meg, aztán a tagállamok közötti együttműködés az már nem mindig ennyire rózsás. Ami az átláthatóságot illeti, ami szerintem itt alapvetően fontos, a határon átnyúló csalási esetek visszaszorítása érdekében. Nos, itt mindenképpen az adatcserére hívnám fel a figyelmet. A bankok világában ugye a jelenlegi jogszabályi háttér lehetővé teszi azt, hogy lehetővé teszi-e azt, hogy a nemzetközi bankok közötti mozgásokat önök nyomon tudják követni, vagy pedig ezen a területen is tenni kellene még valamit. Hiszen a nemzetközi pénzmozgások, a pénzmosás területe nagyon fontos szerintem, és a nagy kereskedelmi bankok gyakran a botrányokból is kiderül most már, hogy központi szerepet töltenek be a pénzmosási folyamatokban. Tehát, hogy ők nem igazán akarnak együttműködni. Lehetne -e ezen a területen a jogalkotónak tennie valamit, és hogy melyek azok az országok, amelyek azért együttműködnek jobban. És az északi országok mennyire hajlandóak együttműködni, nagyon sok mindenben ugyanis általában kioktatnak bennünket, de azért, és ebben talán igazuk is van néha, de azért például az észak-európai nagy kikötőkben a csalás, a hamisított termékekkel kapcsolatos együttműködés mennyire valósul meg? asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is meg szeretném köszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek. Köszönöm azt a sok értékes információt, amelyet átadtak. És köszönöm azt a hősi munkát, amelyet végeznek. Valóban büszkék lehetünk Olaszországban, a Vám és Pénzügyőrség szervezetére. A rendészeti munkában tényleg vezető szerepet játszanak, és talán kisugárzó példaértékű hatásuk van Európában. Számomra nagyon megfontolandó volt egy-két szempont, amelyről az előbb beszéltek. Egyrészt láthatóvá kell tenni, a csalások jel- jelenségét, és azt is meg kell mutatni, azt is látni kell, hogy az európai intézményekbe vetett bizalom megrendült, és az emberek, az állampolgárok messzinek érzik az intézményeket. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy az emberek nem mindig gondolják, hogy teljesen szabályszerű a pénzek elköltése, ez mintegy erősíti a bizalmatlanságot az intézményekkel szemben. Miközben az olasz pénzügyőrség és a hozzátartozó szervezetek fantasztikus és mélyreható munkát végeznek, és a végrehajtott nyomozások, főleg az illegális nyereség visszanyerése területén nagyon nagyszerű munka, de nem eléggé láthatók a nyilvánosság számára. Tehát úgy gondolom, hogy arra volna szükség, hogy láthatóbbá tegyük mindenki számára azt a sikeres munkát, amelyet az olasz hatóságok végeznek. Az is fontos volna, hogy egy beszámolót kapjunk arról, hogy hogyan függ össze ez a jelenség, illetve milyen fellépést biztosítanak ellen a hatóságok? Még egy szempontot hozzá szeretnék tenni, hiszen a csalás az utóbbi időben az európai színen jelentős szerepet játszott, például akkor, és az ez ellen való fellépés új lendületet kapott azáltal, hogy az OLAF és a tagállami hatáskörre rendelkező hatóságok szorosabban együttműködnek. Nekem is van még egy kérdésem is. A REGI szakbizottságban dolgozom, másrészt a mezőgazdasági szakbizottságban is. Valóban ez a két szakpolitikai terület ahol nagyon nagy támogatások mozognak, és ilyen módon visszaélések is létrejönnek. Kérdezem tehát, hogy van-e valamilyen tipológia? Milyen csalások jelennek meg leggyakrabban? És hogyan lehet kimutatni a különbségeket, illetve hogyan lehet az egyes tagállamok közötti legjobb gyakorlatokat kicserélni, így tanulva egymástól. Olaszország itt valóban sok szempontból éllovasnak tekinthető, kitörnő munkát végeznek, de hogyha kitekintünk az egész európai szintére, akkor valóban minnyájunknak az a célja, hogy a visszaélések és csalások elleni fellépést a leghatékonyabb és a legegységesebbé tegyük. Köszönöm szépen. Cséza kollega, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon gyorsan. Minnyáján ugyanazról beszélünk, ugyanazt hangsúlyozzuk ki, de én visszatérnék Gressle asszony bevezető kérdésére. Egyrészt köszönöm mindenkinek, aki eljött, illetve köszönöm az egész pénzügyőrségnek a fantasztikus munkát, amelyet végeznek. Ez európai szinten is fontos munka. Ahogyan Toszki tábornok úr mondta, az a célunk, hogy hatékonyabban lépjünk fel, például a terrorizmus elleni harc területén is fontos munkát végezhetnek a pénzügyi hatóságok, a maffia nyereségeit és finanszírozását is így lehet a leghatékonyabban megakadályozni. Még egyszer mondom, visszautaló Gressel asszony kérdésére, azt kellene tisztázni, hogy hogyan lehet, hogy milyen szerepet játszhat az OLAF a tagállamok, mi hatóságok fellépésének javításában. 12-13 éve működik már, és nekünk az Európai Parlamentben, akik lassan nekiállunk az Olaf rendelet átalakításának, az a feladatunk, hogy minőségi ugrást érjünk el az Olaf munkájában illetve a tagállami hatóságok munkájában. Hogyan lehet tehát az egyes európai szintek együttműködését javítani, hogyan lehet így a közös európai érdeket és a nemzeti érdekeket is biztosítani? Kérdezem, hogy éppen ebben a szoros együttműködésben milyen szerepet játszhat a jövőben az Olaf, és milyen szerepet látnak, gondolnak az Európai Parlament által játszhatónak. Mi volna tehát a mi szerepünk jogalkotóként? Még egyszer mondom, milyen szerepet játszhat tehát az Olaf, illetve mi, akik az Olaf rendeletet átalakítjuk és a jogszabályokat meghozzuk, hogyan járulhatunk hozzá ahhoz, hogy sikeresebb legyen a fellépés. Most pedig Ártői úr. Köszönöm, elnök asszony. E, nagyon jó benyomást e, tett e, az, amit önök mondtak, tábornok urak. És itt valóban egy olyan európai témáról van szó, ami az európai közvéleményt érdekelheti. E, itt az irányítás, illetve a kormányzás minőségéről van szó. Európa nagyon eltérő, nagyon sokszínű, és e, a tagállamok sem ugyanazokat a módszereket követik, és nem is ugyanazt a nyelvet beszélik e, Ugye például besz, utaljak csak a 3%-os hiány adatra. Amikor pedig a csalás elleni harcról van szó, vagy az adóelkerülés elleni harcról, most a globalizáció korában a az államoknak már nincsen meg az ellenőrzési lehetőségük, nem tudják egyedül ellenőrizni ezeket a dolgokat. Egyébként is eltér a helyzete az államoknak, vannak olyan országok, amelyeknek vannak eszközei, másoknak eléggé gyérek az eszközei. Mit is tegyünk egy ilyen helyzetben? Eh, mi eh, rendeletekben gondolkozunk annak érdekében, hogy eh, megakadályozzuk a sikkasztást, illetve a csalást, és aztán elviselhetetlen jogszabályok születnek olyan jogalapokkal, amelyeket az európai emberek és a jogalkalmazók is egyfajta európai karikatúrának látnak, mert olyan helyeken akarjuk elkerülni a csalást, olyan tagállamokban, ahol nincsen belső ellenőrzési módszer. Olaszországban van, és hogy valóban a belső ellenőrzési viszonyokat országról országra figyelembe lehet-e venni, kaphatnak-e négy-öt csillagos orsz, négy-öt csillagot országok, mint mondjuk Olaszország, és aztán vannak olyanok, amelyek nem képesek erre. De, és az első kérdésem rögtön innen ered, a pénzügyi rendeletünk, az elképesztő részletességükkel, azok sem képesek arra, hogy, hogy például az olaszos hasonló belső ellenőrzési rendszereket helyettesítsék. Egy rendkívül részletes rendelet jogszabály sem tudja ezt megtenni. És mi a mi a, a viszony az adóhatósággal. Önök gyakorlatilag egy rendőri jellegű szervezet, tehát önök az állam állami erőszak monopóliumát képviselik, és a bíróságra vihetnek ügyeket. Aztán az Olafra kérdezve, Olaszra, Olafra térve, ugye a bank, a bankok körében, és az EKB-nál is van egy prudenciális ellenőrzés, különböző európai központi bankok részt vesznek egy hálózatban. Vali úr ugyanazt mondaná, hogy a bankokat is érheti eh, komoly kritika, és hogy a prudenciális eh, eh, ellenőrzések azok nem megfelelőek. Mindig ezt mondja, ehm, de el lehetek képzelni azt, hogy az Olaf az ellenőrzési hatóságok fölött is kapjon ellenőrzést, és hogy az Olaf képes legyen arra, vagy lehetőséget kapjon arra, hogy mondjuk feljegyzést készítsen, vagy jegyet adjon, egy ratinget adjon arról, hogy az egyes, nemzeti, egyes nem, az egyes országokban milyen belső nemzeti ellenőrzési rendelkezések, illetve lehetőségek vannak, mert nyilván, ahol ezek rosszak, ott segíteni kell őket, e, és nem szükség ebben azért, nincs szükség ebben az értelemben rendkívül részletes jogszabályokra, e, amelyek egyébként teljesen maguktól értetődőek a jó belső ellenőrzésű tagállamokban, míg máshol e, nem. E, tehát e, e, visszatérve arra, amit az elején mondtam, gratulálok az elért eredményeikhez. Megpróbálok választ adni az összes felvetett kérdésre. Nagyon érdekes és nagyon sok kérdés merült fel. Lehet, hogy egy picit olyan rendezetlen lesz a válaszom, de azért remélem, hogy minél mindenre kiterjedőbb választ tudok majd adni. Először is szeretnék visszatérni a képzés kérdésére, és erre azért is teszem, ez, erre azért is van szükség, és nagyon nagy örömmel teszem egyébként ezt, már csak azért is, mert e hónap 21-én fogjuk ünnepelni az olasz pénzügyérség képzési évét és a következő évre vonatkozólag egy fontos dokumentumot is elfogadtunk. Nemzetközi szinten is ez egy kommunikációs eszköz számunkra, és ennek a lényege a képzési rendszerünk. Az, hogy az olasz pénzügyőrség mennyire fontos szerepet tulajdonított mindig is a képzésnek, a specializációnak, a személyzetének a kiképzésének. Ez számunkra alapvető. Úgy gondoljuk, hogy ezt ugye 2014-ben is elismerték és 2017-ben az OECD-vel is együttműködésben a gazdasági és pénzügyi rendőrségi akadémián azt a tervünket, hogy harmonizáljuk és megpróbáljuk hasonlóvá tenni a gazdasági pénzügyi bűncselekmények nyomozására vonatkozó képzésünket, és ezt uniós szinten az uniós munkatársak számára tudtuk, tudjuk biztosítani. Ez számunkra a legfontosabb a jog, a harmonizáció uniós szinten, amelynek az a célja, hogy a nyomozást hasonlóképpen valósítsuk meg. Így lehetne gyakorlatilag műveleti szinten egy nyelven beszélni, így lehetne megvalósítani azt, hogy a rendőri erők hasonló módon lépjenek fel, és ezen keresztül lehet biztosítani az egész folyamat felgyorsítását, illetve azt, hogy sokkal jobb eredményeket lehetne elérni. Azért én két példát is elmondanék. A jelenlegi szenátus elnöke, Grasso úr, aki egyébként korábban már mafia ellenes vizsgáló ügyész is volt, 2011-ben elment Szerbiába, és ott gyakorlatilag ő az, aki annak az országnak az maffia ellenes törvényét papírra vetette, ennek az alapjait megteremtette a mi ö, jogszabályaink alapján. Ez a személy egyébként jelenleg a mi ö, szenátusunk elnöke, azt gondolom, hogy ő nagyon hosszú ideig dolgozott ugye vizsgálóbíróként Szicíliában is, és nagyon régóta maffia ellenes fő ügyész volt, és mint olyan a terrorizmus ellenes ügyekkel is ő foglalkozott. Számunkra fontosak az intenzív kapcsolatok, főként Szerbiával. Szerbiából egyébként, amely baráti országnak tekintünk, és ahol egyébként gazdasági pénzügyi területen is segítséget nyújtunk a képzés területén, de abban is, hogy hogyan tudunk rendőri képzést biztosítani, főként általában az adócsalás elkerülése érdekében, de az adó elkerülésre is utalnék, de főként a legkomolyabb és legbonyolultabb adócsalási esetekre. Nem olyan régen Triestben volt egy találkozó, amelyben a Balkán országok is részt vettek, 15-20 napja volt ez körülbelül, és akkor is ott alkalmam nyílt arra, hogy a rendőri vezetőkkel, a belügyminiszterekkel tudjak találkozni a Balkán országokból. És akkor és ott meg is beszéltük azt, hogy közös képzéseket fogunk indítani az Olasz Pénzügyi Akadémián, hogy kiképezzük ezeknek az országoknak a rendőri erőit, Albánia, Montenegró és más országokra gondolok, azzal a céllal, hogy a nyomozási eljárásokat harmonizálni lehessen. Még egyszer tehát köszönöm szépen azoknak, akik a Guardia di Finanza, az olasz pénzügyőrség munkájának szerepét hangsúlyozták, és elismerték azt, hogy milyen profik vagyunk. Nagyon régóta egyébként a terrorizmussal, a maffiával harcolunk, de azt hiszem, hogy Olaszország az egyik olyan ország, amely a világon gyakorlatilag minden országgal együttműködik, és nálunk talán az talán nálunk talán egyedüli a pénzügyőrség szerepe. Nem gondolom, nem mondom azt, hogy sehol máshol nincsen ilyen, de azért mégiscsak unikum szerintem a mi pénzügyőrségünk munkája és annak a felépítése. Arról biztosítani tudok mindenkit, hogy nem minden országban van egyáltalán ilyen szervezet, egy ilyen gazdasági pénzügyi rendőrség, amelynek tagjai nem csak öm, rendőri feladatokat, hanem adóellenőrzési feladatokat végeznek, épp úgy, mint a közrend fenntartásához, a biztonság garantálásához is hozzájárulnak. Itt főként a terrorizmus ellenes harc pénzügyi vetületeinek felgöngyörítésére gondolok. Nagy eredményeket értünk el, ezekre utaltam is már, Ezekre nagyon büszkék vagyunk, és azért azt is elmondom, hogy azért minket is aggasztanak az eredmények, mert természetesen a csalások annak ellenére, hogy a rendeletek, jogszabályok egyre célzottabban valósulnak meg uniós szinten, mégis nagyon sok még a kiskapu, amely a csalók előtt nyitva marad. Ezért úgy gondolom, hogy a mi gazdasági pénzügyi rendőrségünk, a Guardia di Finanza, ahogyan Kinnicsi asszony is utalt rá, együttműködik az adóhatóságokkal. Nos, a gazdasági pénzügyi biztonság területén mi létrehoztunk egy külön bizottságot, amelyet a pénzügyminisztérium működtet, és ezen egység együttműködik az adóhatóságokkal, és gyakorlatilag minden egyes adó fizető ügyei összefutnak nálunk, segítünk a, az adófizetőknek, hogy megfelelőképpen tudják kitölteni az adóbevallásaikat. Mi viszont a pénzügyőrségnél inkább kimondottan a pénzügyi csalásokkal foglalkozunk, és főként akkor, hogyha ezeknek nemzetközi vetületei is vannak. És itt egyébként az úgynevezett karuzel csalásokra is utalnék. Ez egy tipikus esete hogy iskola példája az uniós nemzetközi csalásoknak, tehát nemzetközi adóügyi vonzatai vannak, óriási károkat okoznak ezek a csalások, nem csak az adóbevételek elmaradása miatt, hanem azért is, mert a verseny is sérül emiatt. A az adócsalás és általában az adóügyi szabályok megsértése nem csak adóbevételbeli kieséseket okoz, tehát nem csak ilyen pénzügyi rendőrségi feladataink vannak ezen a területen, hanem sajnos nagy hatással van a versenyre is, és ezen keresztül az adócsaló versenyelőnyhöz jut ahhoz képest, aki befizeti az adót. Olyan profitokat eredményez ugyanis, amely minimálisan az elcsalt áfa mértékét üti meg, tehát ez ugye 20%-ot tesz ki, hát ez óriási előnyt jelent verseny szempontjából. Szerettem volna még egy gondolatot elmondani a bankok működésével kapcsolatban. Itt is szeretnék büszkélkedni olaszságommal, hiszen 1976 óta a 159-es törvény megalkotása óta a pénzügyőrség, ezeket a feladatokat látja el. Gyakorlatilag ugyanolyan ellenőrzési joga van, mint a konszob és a bánkaditálja nál dolgozók számára most már nem csak tehát az egész pénzügyőrségi személyzet megkapta ezeket a jogosítványokat, tehát gyakorlatilag a banki ügyletek nyomon követését megvalósíthatjuk a különböző pénzügy, pénzintézeteknél, vagyis az adócsalással, adó elkerüléssel vagy csalással, illetve más gazdasági pénzügyi bűncselekmények elkövetésével vádolt, illetve olyan személyek bankszámláiban tekinthetünk bele, akiknél erős gyanúja merül fel ezeknek a bűncselekményeknek. Ugyanakkor sajnos nemzetközi szinten ez nem mindenhol van így. Főként Észak-Európában. Nem, nincsenek meg ezek a jogszabályi hátterek, nincs ez a fajta együttműködés, és ez nem valósul meg. Ezért mi mindig is intenzíven fogunk azon dolgozni, hogy nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően, vagy ezeken keresztül olyan együttműködést lehessen megvalósítani, amely nem csak bírósági értelemben kényszerítőbb erejű, hanem közigazgatási szinten is. Ezt szerettem volna elmondani. Elnézést kérek, hogyha egy kicsit hosszan beszéltem, ebből akartam kialakul, kia, kiindulni. Azt gondolom, hogy csak így érthetjük meg egymást jobban, és csak így tudunk műveleti szinten is hatékonyabban együttműködni. Lerövidítendő a különböző eljárási időket. Emellett szeretnénk képzési szinten, együttműködési szinten a bírósági hatóságokat megerősíteni. Hányan dolgoznak önnél, önöknél? Tehát a személyzet számára vagyok kíváncsi. Allora, la Guardia di Finanza... A pénzügyőrség jelenleg 58 ezer személlyel dolgozik, férfiak és nők, most átszervezés alatt vagyunk, az összes rendvédelmi szerv, a fegyveres erők mind átszervezés alatt vannak, és ezen keresztül 63 ezer személy fog körülbelül a mi szervezetünkhöz tartozni. Ez az a szám, amelyet hatékonynak ítélt meg a kormány, szerintem is ez az, az egyébként, de nagyon sok persze a feladatunk. Nagyon komolyan vesszük a munkánkat, és reméljük, hogy a jövőben is ahogyan bebizonyítottam, hogy a múltban megpróbáltunk megfelelni az elvárásoknak, a jövőben is meg tudjuk majd ezt tenni. Csak nagyon röviden, hiszen Toszki tábornok úr áttekintést adott a kérdésekről, és igyekezett megválaszolni a kérdéseket, de két általános észrevételem van. Úgy gondolom, hogy a csalások visszaszorítása egy különösen, illetve maguk, maguk a csalások nagyon fontos szerepet játszanak, főleg ami az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét illeti, Itt fontos egyrészt a jogszabályok betartása, másrészt ugyanakkor ki kell emelni, és itt az Ártúi úr által, illetve um, Kinicsi asszony által felvetett kérdésekre utalok, az európai kormányzás vagy irányítás rendszerében is komoly kihívások jelentkeznek. A nemzeti hatóságok elkötelezettek, motiváltak, jól szervezettek, de ennek ellenére arra van szükség, van, arra van szükség, hogy ezek a nemzeti hatóságok, rendészeti szervek egymással is eszmét cseréljenek. Persze saját hatáskörüket és illetékességű köröket figyelembe véve. Az együttműködésnek tehát mindenképpen van egy, egy hierarchián belüli és egy horizontális formája ahogyan a tábornok úr is, Attárdi és Toszki tábornokok is mondták, Fontos, hogy egy olyan szervezet működjön, amely a koordináció forgatókorongjaként, központjaként működhet. Erre van tehát szükség Olaszország a maga részéről. Úgy döntött, hogy <clears throat> az ezen a területen dolgozók számát növeli, a pénzügyőrség hatékonyságát növeli, és támogatja az Európai Ügyész Hivatalának felállítását. Persze az Európai Ügyész hatásköre tekintetében nagy viták voltak. Mi azon voltunk, hogy a terrorizmus elleni harc is egy olyan terület, ahol a tagállamok közötti a tagállami hatóságok közötti horizontális együttműködés nagyon fontos és jó eredményeket hozhat. Tehát nem csak az Európai Unió pénzügyi érdekei, hanem például a terrorizmus elleni harc is egy ilyen terület. Olaszország tehát meghozta az erre vonatkozó döntését. De hogy a ma esti vita során is világossá vált, ahogyan a pénzügyőrség képviselő is elmondták, világos döntést kellett hozniuk. Az engage angol szó írja ezt a legjobban, az elkötelezett, elkötelezetten a céljaiért dolgozó, ezzel a jelöl, jelzővel lehetne leírni, tehát az olasz Guardia di Finanza tevékenységét de nem csak a tagállamon belül, hanem az európai szervekkel és a többi tagállamban lévő társszervel is engaged kell együttműködniük, szorosan kell együttműködniük. Az a cél tehát, hogy megosszuk a tudásunkat, együttműködjünk, a forrásokat, hogyha erre szükség van, közösen használjuk föl, és így sokszorozzuk a fellépés lehetőségét eh, európai szintéren is. Köszönöm. Hogyha megerő, megengedi elnök asszony, csak egy-két statisztikai adatot szeretnék még hozzátenni az itt elhangzottakhoz. És Tehovszki képviselőnek is válaszolnék a elkövetési módszerek tekintetében rendelkezünk statisztikai adatokkal. És azt hiszem, hogy ezek mégis beszédesek, ezek az adatok. Az ellenőrzések területén Európában csak hat tagállam teszi lehetővé azt, hogy a gazdasági szereplőnél, aki európai eh, támogatások kedvezményezettje, helyszíni ellenőrzést hajtsanak végre. 11 tagállamban pedig bírósági határozatra van szükség, és a maradék országokban ez a fellépés eh, konkrét ellenőrzés nem működik. Öt tagállamban tehát az úgynevezett digitális forenzikus vagy bűnügyi ellenőrzést is végre lehet hajtani kilenc országban. Ehhez az igazságügyi hatóságok, bíró vagy ügyész ellenőrzésére van szükség, és a többi tagállamban ilyesfajta ellenőrzésre nincsen szükség. Hogyha különbségekről beszélünk, hát ez látványos ez a különbség. Mit jelent ez? Hát hagy beszéljek az olasz sajátosságról. nem csak az egyenruha a meghatározó, amelyről felismerhetők vagyunk, nem, a fellépés módszere is. Nem biztos, hogy több a visszaélés, de Olaszországban nagyon nagy és nagyon hatékony az ellenőrzés, mely látható is azt hiszem kijelenthetjük, hogy talán jobban képzettek a pénzügyőreink, elkötelezettebben végzik a munkájukat, azaz tehát. Azok az országok, amelyekben a szabálytalanság magasabb szintet ér el, ezekben az országokban gyakran a jogszerűtlen fellépés is nagyobb. A cseh képviselőnek válaszolok, Teljesen egyetértek a felvetésével, ez egy nagyon jó elképzelés. Olaszországban ugye az együttműködési projekt, amelyről beszéltünk, jó eredményekkel jár. és éppen most terjesztünk ki egy másik együttműködési projektet, amely a pénzügyerek, pénzügyőrek képzésére koncentrál, és itt más tagállamok jelentkezését is, akár a cseh köztársaság hatóságainak jelentkezését várjuk, erre számolunk, és biztos, hogy tovább tudjuk vinni. Ennyit akartam még hozzátenni. Köszönöm. Ön gyakorlatilag a kérdés az, hogy csináltak valami ellenőrzést, illetve értékelést a belső ellenőrzési rendszerekről mind a 28 tagállamban. Amennyiben igen, akkor kérem, nem tudom, nem lenne indiszkrét hogy átadja nekünk ezt az anyagot, mert ismernünk kell a problémát, és ismernünk kellene az általános statisztikákat azért, hogy, lehúz, hogy levonhassuk a megfelelő következtetéseket. E, meghallották akkor a kérést, ugye? Be kell fejeznünk az ülést. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy negyed órával járultak hozzá a szabadidejükből az üléshez. Köszönöm önöknek viszont, kedves vendégeink, hogy eljöttek hozzánk rosszul szerveztük meg ezt az ülést, mert több időre lett volna szükségünk, de minden esetre mindez, amit mondott, az <clears throat> információkkal gazdagított bennünket. Köszönjük, hogy eljöttek, sokat tanultunk ma.